Merci de bien vouloir prendre place. Nous allons commencer. Köszönöm, hogy helyet foglalnak, és elkezdjük végre az ülésünket, kedves kollégák. Alors, That's the tradesman's entrance. Je, je, je, je ne répète plus, je lis tout seul. Oh non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 mindenkinek megvan a szavazókártyája? Kártya nélkül nincs szavazás, előre szólok, mert nagyon bonyolult szavazás vár ránk. Euh, prendre les, les mains levées parce que c'est plus possible. Mert egész egyszerűen nem megy kártya nélkül. Akinek nincs kártya, az kérem, hogy most küldessen érte. Kezdjük a Zsoli szó, szóbeli kérdésével. Déva úrnak ár egyből van is kérdése? No, on, a, on, avait, on avait pris la décision. Döntöttünk már erről korábban, eldöntöttük egyszer, erre nem térünk vissza. Egyszerűen nem lehetséges kártya nélkül. De most őszintén, több frakció együtt meghozta ezt a döntést, egyszer megmondtuk, kimondtuk, már tízszer volt utolsó alkalom, és legutóbb azt mondtam, hogy ez nekem is nagyon nehéz, és mindenki egyetért ezzel, hogy akinek nincsen szavazókártyája, az nem szavaz. El van döntve, egyhangulag eldöntöttük, kész, pont. Erre vissza, nem vagyok hajlandó visszatérni, sajnálom, de hogyha ezt megint újra kezdjük, akkor, a, akkor össze-visszaság lesz az egész, akkor minek az elnök. Tehát küldessék el az asszisztensünket, aki majd elhozza a szavazókártyájukat. De hát megmondom őszintén, mind, mindig újra meg újra ugyanez van. Két éve valaki mindig elfelejti a szavazókártyáját, úgyhogy euh, La question orale donc, de Madame Jolie. Jolie asszony szóbeli kérdéséről szavazunk. Conseil, donc sans, sans am- Tanácshoz nézett szóbeli kérdésről, módosítók nélkül, mellette. Ja persze, rögtön elektronikusan kezdünk, hiszen nincsenek módosítók. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Egyhangulag elfogadtuk. Következő szóbeli kérdés, módosító nélkül, szintén Zsoli asszonyi, szintén elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. Pardon? Voilà. Il a manqué, voilà. Le vote est clos. Lezárom a szavazást. És megint csak egy hangulag elfogadtuk. Na most. Állásfoglalási indítvány, még mindig Éva Zsoli jegyzi ezt. Ez nem elektronikus, hanem manuálisan kezdjük. Hármas módosító mellette. Ellene. Tartózkodik, elfogadtuk. Négyes mellette. Ellene. Tartózkodik. Elfogadtuk. Ötös. Két részben. mel első rész mellette. Ellene. Tartózkodik. Elfogadtuk. Második rész mellette. Ellene. Tartózkodik. Nem fogadtuk el. Hatos mellette. Ellene. Tartózkodik. Elfogadtuk. Hetes mellette. Ellene tartózkodik, fogadtuk 8-as mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 9-es két részben, első rész mellette ellene tartózkodik, fogadtuk második rész mellette ellene ellenőrzik elektronikusan, tehát 9-es második részéről szavazzunk. Megnyitom a szavazást. Le vote est clos. Rejeté. Nem fogadtuk el. Tízes mellette. Ellene. Tartózkodik, fogadtuk Tizenegyes mellette. Ellene. Ellenőrizzük elektronikusan, tehát 11-esről megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Nem fogadtuk el. 12-es mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 13-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 14 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 15-ös mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk 16-os mellette, ellene, nem tudom, ellenőrizzük elektronikusan, tehát 16-osról szavazzunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Igen, elfogadtuk. Na most. Preambulum bekezdések. Négyes, nem. Mellette. Egyes és kettes módosító, tehát mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk. Az így módosított állásfoglalás indítvány egészéről mellette ellene. Elektronikusan igen. E, akár meg is tanulhattam volna, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. És egy hangulag elfogadtuk. Gratulálunk a szerzőnek. Mi következik most? költségvetés Afganisztán pénzügyi segítségnyújtása Afganisztánnak Charles Görenz tollából egyes módosító mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el kettes két részben első rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk második rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk harmadik mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk elfogadtuk, javítja magát az elnök. Négyes, negyedik rész mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Ötödik rész mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Hármas módosító mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Egyes szobeli módosító Amendement oral numéro 1. Tehát egyes szobeli módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Négyes mellette. Bocsánat, a négyes is eh, értelmét vesztő ötössel folytatjuk mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk. Hatos mellette. Ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. Hetes mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk. Nyolcas mellette. Ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. Kilences mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, tízes mellette. Jaj, nem, bocsánat, ez is értelmét veszti, 11-essel folytatjuk mellette, ellene tartózkodik, nem fogadtuk, kettes es szobeli módosító mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 12-es mellette, ellene tartózkodik, nem tudom, ellenőrizzük elektronikusan, kedves kollégák, mennyitom a szavazást a 12-es számot viselő módosító indítványról és ha mindenkinek sikerült leadni a szavazatát, akkor lezárom a szavazást, és egyben megállapítom, hogy elfogadtuk valóban 13-as mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 14-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 15-ös mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 16-os mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, és az így módosított el, el, e, zárószavazás következik elektronikusan, megnyitom a szavazást. Qui est clos. Lezárom a szavazást, és el, majdnem egyhangulag egy tartózkodással elfogadtuk. Köszönjük, gratulálunk a szerzőnek. La contribution. Következik állásfoglalási indítvány. Éva Zsoli jelentése következik. Lássuk csak. Nyolcas módosító két részben. Első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadó második rész mellette, ellene tartózkodik. Szerintem elfogadtuk, de biztonság kedvéért ellenőrizzük elektronikusan a második részről, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Nem fogadtuk el. 9-es módosító következik két részben, három részben, bocsánat, javítja meg az elnök első rész mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk második rész mellette, ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. Nem? Második részről akkor megnyitom a szavazást. Valóban elfogadtuk. Hát emeljék fel a kezüket, kedves kollégák, akkor mindjárt könnyebben megy. Harmadik rész mellette. Ellene. Tartózkodik. Nem tudom. Harmadik részről is megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Nem fogadtuk el. Tízes mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 11-es két részben első rész mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk második rész mellette, ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. Hm, jó, hát ellenőrizzük, hogyha szeretnék. 11-es második rész, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Nem fogadtuk el, valóban jól látták. 12-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 13-as mellette, 14-es mellette, ellene tartózkodik, ellenőrzik elektronikusan. Megnyitom a szavazást. 14-esről. Klub. Eh, Fösti. Fogadtuk el. 15-ös mellette. Ellene tartózkodik, nem voltak. 16-os, két részben, első rész mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk. Második rész mellette. Ellene tartózkodik, szerintem nem fogadtuk el. De ellenőrizzük, hogyha ragaszkodnak hozzá, elektronikus szavazást Megnyitom a szavazást a második részről. Lezárom a szavazást. Nem fogadtuk el. 17-es két részben első rész mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk második rész mellette, ellene fogalmam sincs, ellenőrizzük elektronikusan, második részre elektronikusan akkor jó. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást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 Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 22-es mellette ellene tartózkodik, nem tudom. Elektronikusan szavazzunk. Megnyitom a szavazást a 22-esről. Lezárom a szavazást. Nem fogadtuk el 23-as mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk 24-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk 25-ös mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 26-os mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 28-as, a 27-es mellette ellene, tart, ellenőrzik 27-es, tehát elektronikusan ellenőrizzük. Elfogadtuk. 28-as ez kiesik, értemét veszti, kettes módosító két részben első rész mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, második rész mellette, ellene tartózkodik, ellenőrzik elektrikusan a második részt, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Nem fogadtuk el. Hármas mellette, ellene tartózkodik, nem tudom. Elektronikusan ismét csak megnyitom a hármasról, tehát a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Négyes mellette, ellene tartózkodik, ellenőrizzük. Négyesről megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk ötös, két részben első rész mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk második rész mellette, ellene tartózkodik, ellenőrizik a második részt elektronikusan. Lezárom a szavazást. Nem fogadtuk el. Hatos mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Hetes mellette, ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. Egyes mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, és az így módosított ásolás indítvány egészéről zárószavazás következik elektronikusan. Non, non, non, non, c'est pas possible. La résolution, donc, en vote électronique. Hát az egész állásfoglalásról szavazunk elektronikusan. Lezárom a szavazást. Maintien contre 2. Adopté. Két ellenszavazat mellett elfogadtuk, gratulálunk a szerzőnek. Most mi következik? Nous allons passer au contrôle budgétaire de l'aide financière accordée par l'Union européenne à l'Afghanistan. Afganisztánnak nyújtott pénzügyi segítség, költségvetési ellenőrzés. Un truc de vote spécial.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 La situation... Akkor... Nos, nézzük meg a helyzetet. Itt egy kis szünetre van. La situation des femmes en période de guerre. Ők helyzete háborús időkben. Következő napi rendi pontunk. Grez asszony eh, véleményéről fogunk. Eh, mi társadizottsági státuszban fogjuk ezt tárgyalni. A nők védelme, a szexuális eh, erőszak ellen, a konfliktusos időkben és azokat követően, illetve a nők részvétele a konfliktus megelőzésben és a konfliktus utáni újjáépítésben. Nagyon fontos ajánlásokat találhatunk ebben a véleménytervezetben, és fontos, hogy fenntartható, igazságosabb válaszokat találjunk a konfliktusok megoldására az Európai Unió együttműködési szerződésének keretében. Meg is adom Grez asszonynak a szót, hogy mutassa be a véleménytervezetét 10 perc áll körülbelül rendelkezésére. Parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ebben eh, a véleményben, a, mely címe a nők helyzete háborús, háború idején, arról van szó, hogy eh, már tavaly tárgyaltunk erről a dologról. Nagyon érzékeny témáról van szó. Már a ciklus eleje óta hangsúlyoztuk, hogy ez egy horizontális téma, és pedig különféle bizottságok számára. A nők helyzete a háború idején nem csak a mi bizottságunkat érinti, hanem más bizottságokat is érdekel. Ez nagy mértékben vonatkozik a szexuális erőszakra. Hiszen konfliktus helyzetekben, illetve konfliktusok után gyakran kerül sor ilyen visszaélésekre, és feltétlenül figyelnünk kell a konfliktus megelőzésekor is. Erre elnézést, hogyha ilyen rosszul beszélek most, mert nem vagyok a legjobb formában, beteg vagyok. De egy olyan szöveg van előttünk, amelyben néhány ajánlást is találunk, amely arra utal, hogy sokkal nagyobb figyelmet kell a nők helyzetére szánnunk. Az Európai Unió ezen a téren már tett lépéseket, idézhetném is ezeket a lépéseket, de nagyon fontos az, hogy a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó európai stratégia, amely 2010 és 2015 között időszakra érvényes, ezeket a szempontokat is figyelembe vegye. Ennek természetesen köze van az ENSZ határozatához is. Nem hinném, hogy túlzás lenne azt mondani, hogy nagy kihívásról van szó. Válaszokat kell adnunk a kihívásra, azonban ezek a válaszok nagyon szétaprózódottak. Feladatunk pedig az, hogy a válaszokat összefogjuk, hiszen így erősebben reagálhatunk meg kell néznünk azt is, hogy az Európai Külügyi Szolgálat mit tehet a fejlesztés, válságmenedzselés, támogatás érdekében. Gondolom érzik, hogy eh, mire szeretnék kiukadni, a pénz a háború ideg központja. Tehát nekünk is az a feladatunk, hogy eh, megfelelő forrásokat biztosítsunk. Itt eh, főleg a különleges pénzügyi eszközökre gondolok. Amennyiben megvizsgáljuk ezeket a forrásokat, megalapíthatjuk, hogy a különböző megközelítések nem elégségesek, amikor arról van szó, hogy ezt a dimenziót is figyelembe kell venni, és pedig a nők helyzetét háború idején. A dokumentumokban találnak egy olyan javaslatot is, amely a mutatók javítását célozza meg. Nem csak, mi, nem csak mennyiségi, hanem minőségi intézkedésekre is szükségünk van. Nagyon, nagyon nehéz téma, nagyon érzékeny téma ez, hiszen itt nem összesített számokról van szó, hanem arról a kérdésről, hogy mi is történik és hogyan az intézkedések minőségi tekintetében. Mielőtt átadom a kollégáknak a szót, emlékeztetnék még arra, hogy lényeges a parlamenti delegációk szerepére is utalnunk. Ezen kívül utalnunk kell arra a szükségletre is, amely például a személyzet képzését, továbbképzését illeti, hiszen itt is vannak hiányosságok. Különben természetesen mindent elolvashatnak. Igen, akkor most megadom a kollégáknak a szót. Krecu asszony. Köszönöm szépen. Én is szeretnék köszönetet mondani az előadónak. Most néhány pontot szeretnék integrálni. Mindenek előtt úgy tűnik, hogy a gender mainstreamingre különösen ügyelnünk kell, tehát például háborús helyzetben, Zairban, ez pedig a külügyi szolgálat delegációjának a feladata. Itt a külügyi szolgálat delegációi vizsgálják a nők helyzetét. Ezen kívül a 2014-2020-as időszakra finanszírozási forrásokat is biztosít. Esetleg áttélhetünk itt a arra a témára, hogy a nőket hogyan védjük meg a megerőszakolásoktól, a kényszer prostitúciótól, főleg a anyákat, a fiatal gyermekek anyáit veszük itt figyelembe. Gondolnunk kell az orvosi ellátásra. Figyelnünk kell a nem úton terjedő betegségekre is. Itt a fejlesztési pénzügyi eszközre utalok 2011 és 2020 között. Esetleg jó lenne aláhúzni azt is, hogy eh, mélységesen elítéljük a túlszedést. Sokkal eh, jobban meg kellene büntetni a nőkkel visszaélőket háborús helyzet idején. Úgy gondolom, hogy a nemzetközi bűnügyi nyilvántartásba is sokan nagyobb figyelmet kellene az ilyen esetekre szánni. Mindenképpen sokkal szigorúbb büntetést érdemelek például Kongóban, Ugandában, Közép-Afrikában. És ezen kívül sokkal jobb összehangolásra is szükségünk van, például a Nemzetközi Büntetőbírósággal. Nagyon sokan eh, vesztettek el rokonokat, családtagokat, és eh, nagyon sok eh, személy nő minősül ilyen helyzetben eltűntnek is. Most pedig köszönöm szépen a figyelmüket. Martinez úr, köszönöm Elnök asszony. Köszönöm. Nagyon érdekes véleményről van szó, amely előttünk van. A téma sajnos roppant aktuális. Drámai helyzetnek vagyunk tanúi, és nagyon gyorsan kell reagálnunk. A bizottságunk fontos szerepet kell, hogy játszon ebben a tekintetben, és veszélyes lenne kijelenteni, hogy csak is a FAN bizottság dolga ez. Nem, nem így van. Minnyáján felelősek vegyünk, és nem csak a mi bizottságaink felelősek a kérdésért. Biztos vagyok benne, hogy minnyáján tisztában vagyunk azzal, hogy az ilyen helyzetben lévő nők számára különösen aggasztó helyzet, hiszen sokkal gyakrabban válnak áldozattá, mint a lakosság többi része. Természetesen a férfiak is áldozatok a háborús helyzetben. Azonban itt elsősorban arról van szó, hogy a nők még sebezhetőbbek, mert nők. Az a tény, hogy nők. Igazából ideális áldozattá teszi őket. Ők azok, akik a gyerekekkel és az idősökkel foglalkoznak. Így a lakosság további rétegei is a háborúk áldozatává válnak. Ami pedig a szexuális jellegű támadásokra vonatkozik, ezek sajnos fegyverként kerülnek bevetésre. Igazából a, a, a zsoldosok bérének a részévé vált az, hogy megerőszakolhatnak nőket, és ez nem csak Afrikában történik. Ez máshol is megvolt, sőt, Európában is volt ilyen. Nagyon hasonló volt a nők helyzete Európában is, háborús helyzetekben. Na, összehasonlítható ez az afrikai helyzettel, hiszen a nőket rendszeresen áldozattá tették. És pedig állami fegyveres erőkről volt szó. És nem bandákról. Azonban valamit én hiányolok ebben a jelentésben. Úgy gondolom, hogy a probléma tekintetében nagyon szorosan együtt kell működnünk az ensz hiszen az ENSZ roppant fontos szerepet játszik ezen a területen. Amit az ENSZ lép ezen a téren, már gyümölcsözik is. Ezt például konkrét példákon is láthatjuk. A saját családomban is vannak olyanok, akik ezen a területen tevékenykednek. Igen, Afrika egy nagy probléma. Azonban a világ többi részén is ismeretesek ezek a problémák. Gondoljunk például Kambodzsára. Tudom, hogy az ENSZ nagyon sokat tesz ezen a téren, és a mi ensz történő együttműködésünket sokkal inkább hangsúlyoznunk kellene. Tehát kiválónak tartom az anyagot, és remélhetőleg egyhangulag fogadjuk el. Köszönöm. Köszönöm. mondom a szót. Igen, köszönöm szépen ezt a fontos jelentést. Már az előttem szólók is mondták, hogy nagyon jó a jelentés. Én itt most két aspektust ragadnék meg. Az első pedig a civil társadalom szerepe. A helyi és civil szervezetek támogatása különleges szerepet kell, hogy kapjon. Itt főleg olyan nőkre, olyan szervezetekre gondolok, amelyek támogatják a nemek közötti egyenlőséget. Nagyon fontos, hogy kiépítsük a kapacitásokat ezeknél a szervezeteknél. A válság helyzetben hiányzik az állami segítség, állami jelenlét. Éppen ezért nagyon lényeges, hogy ezek a szervezetek vegyék át ellenőrző feladatukat. Tehát itt nők számára kell fejlesztési projekteket létrehozni, hiszen a nők nem csak a gyengébb nem, hanem a nők nagyon erősek is. A második megjegyzésem pedig arra vonatkozna, hogy hogyan juthatnak földtulajdonhoz a nők. A konfliktus helyzetekben, konfliktus helyzetek után nagyon sok özvegy van, és a saját problé- tehát a nagy problémájuk az, hogy visszatérjenek egyáltalán, hogyha elmenekültek, és hogy hozzájussanak a tulajdonukhoz. Ez arra vezethető vissza, hogy az ilyen konfliktusos országokban a, társadalom kultúrája is megsemmisítésre kerül. Az újjáépítés során lehetne úgy segíteni például a társadalomnak, hogy a nők könnyebben juthassanak föld tulajdonhoz. Azonban itt a helyi döntéshozókhoz kell fordulni, hiszen nekik kellene itt aktívabb szerepet játszani. Ők két dologra kellene még figyelnünk. Támogatnunk kell a kapacitás bővítést a női politikus jelöltek esetében. Másodszorban nem szabad elfelejtenünk, hogy ez a dolog férfiak nélkül nem működik. Tehát a férfiakat is mozgósítani kell minden szinten. A férfiaknak is be kell látniuk, hogy a nők erősebb szerepvállalása nagyon nagy nyereséget jelent. Ma estig még van időnk, hogy még egyszer ezt megbeszéljük. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, megadom Tilcser asszonynak a szót. Köszönöm szépen. Úgy hiszem, hogy mindez, ami ma elhangzott, nagyon fontos. Mi több, gratulálni szeretnék a jelentéstevőnek, de ugyanakkor valami hiányzik. Mégpedig a következő szempont érvényesítésem, a háborús helyzetek és A háborús helyzetek súlyos kihatással vannak a nők helyzetére, illetve a mi szakbizottságunk munkájára, hiszen ez meghatározza a demokratizáció folyamatát a kevésbé fejlett országokban, és befolyásolja az oktatás és a képzés kérdését. Tehát ez az a szempont, amelyet érdemes volna még alkalmaznunk. Nos, ami a háborúban történik már a háború elejétől kezdve, egyértelmű. Barbár módon ütközik a háború az emberi jogokba, a nők jogában, hiszen a nők azok, akik felelősséget vállalnak gyermekeikért, voltak éppen általános emberi problémával állunk tehát szemben, az emberek megbetegszenek, jogfosztottá válnak, főként futóvá válnak. Hogyha pedig ez a helyzet bekövetkezik, akkor legalábbis biztosítani kell a nők számára a különböző szolgáltatásokhoz való hozzáférést, hiszen gyakran még azt is elvárják a nőktől, hogy fegyvert fogjanak. Márpedig nem biztos, hogy a nők alaptevékenységéhez tartozik a fegyveres harc. Nem hiszem, hogy ezért volnának a világon de sajnos gyakran a háború zónákban nem eléggé felkészültek arra sem, hogy gyermekeiket megvédjék. Ezeket a szempontokat szeretném a jelentésben megjeleníteni, ezen felül pedig úgy hiszem, hogy hasznos volna, hogyha megvizsgálnánk, hogy vajon nem érdemese egy-két országot felszólítani, hogy írják alá a szexuális, a gyermekek és nők terhére elkövetett szexuális erőszakot elítélő nemzetközi okmányokat. Mi több, nem volna érdemes egy olyan nemzetközi intézetet kialakítani, felállítani, amely a nők támogatásával foglalkozna. Ennyi felvetésem volna. Köszönöm. Köszönöm, Kesmen úr kapszót, parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony. Elnök asszony, kedves kollégák, és nézek a titkárságra, és annyit akartam csak mondani, mint egy férfi hang itt a szakbizottságban, annyit akartam tenni, hogy aggájaimat hangoztassam én is mindazzal kapcsolatban, mint amit nő kollégái mondtak. Minnyájunkat érint ez az ügy, nem csak a nőket. Nagyon aggasztó. Látjuk, hogy egyre, több, egyre többször háborús cselekmények tárgyává teszik a megerőszakolást, illetve a leszbikusokat vagy a melegeket erőszakolják meg korrektív szándékkal. Azaz, hogy kollektíven erőszakolják meg őket a háborús cselekmények részeként. Gyakran a nőket tehát a nők terhére követik el ezeket a cselekményeket, holott pedig az ő vállukon nyugszik a családok újraépítése, egyben tartása, a gyermekek nevelése. Úgy hiszem, hogy a külügyi szolgálatban is erről Berman úr beszélt, egy fő képviselőre volna szüksége, e, aki ezen ügyeket képviselni, ezen ügyekre felügyelne a világ különböző pontjaiban. Egy olyan emberre volna tehát szükség a külügyi szolgálatban, aki a nemek közötti egyenlőség és a nemi identitás kérdését képviselni nevünkben a világban. Lehet, hogy tévedek, de úgy gondolom, hogy ez egy annyira sürgető kérdés. Folyamatosan beszélünk a mainstreamingről, folyamatosan beszélünk a diszkrimináció tilalmáról, de hol van az az ember, az az egységes hang, aki képviseli a véleményünket az Európai Unióban. De hát mit teszünk? Újton újra feltaláljuk a kereket, újton újra megfogalmazzuk ezen elvárásainkat az állásfoglalásainkban, holott itt az Európai Unió egyik alapvető értékéről van szó. Tehát szükségesnek tartanám, hogy a biztosok kollégiumában egy ember kész legyen arra, hogy képviselje ezt az ügyet. És ugyanez vonatkozik Catherine Ashton külügyi szolgálatára nem pénzre van itt szükség, hanem arról van szó, hogy a külügyi szolgálatban amúgy is tapasztalt diplomaták közül valaki a nemek közötti egyenlőség, a diszkrimináció tilalmának és a nemek nemi identitás kérdésének főképviselője legyen. Mindig fel vagyunk háborodva, hogy nem érjük el ezeket az ügyeket, de még egyszer mondom, hogy ez nem fizikai kapacitás kérdés, hanem valóban ki kell nevezni valakit. Amikor először választottak meg a házba, akkor is ezt mondtam, hogy tökéletesen elfogadhatatlan, hogy mandátunk elején, mandátumunk elején nem nevezünk ki állandó jelentéstevőket, akik egy kis titkársággal az egész ciklus alatt a nemek közötti egyenlőség, a nemi identitás, a 13-as, illetve most az Európai Unió működéséről szóló szerződés 39-es cikke alapjáni diszkrimináció tilalmát felügyelik. Ők horizontális módon minden jogszabálytervezet kialakításában figyelnének ezekre az ügyekre, hiszen nem csak a gazdasági, közösség belső piaca legyünk, hanem az értékek közösség is kell, hogy legyünk. És ez ügyben azt hiszem, hogy nagyon keveset tettünk. Monsieur Berman, c'est à vous. Berman úr, parancsoljon. Oui, en effet, je pense que... Nos, azt gondolom, hogy a háborús zónokban a nők helyzete roppant súlyos, mert az áldozatok többsége nő, illetve gyermek a polgári áldozatok között. A Nemzetközi Büntetőbíróság foglalkozik ezzel a kérdéssel, de nagyon fontos, eh, szükséges az is, hogy mi európaiak is egy képviselőt, ahogy Michael mondta, vagy egy szervezetet kinevezünk, aki pontosan, konkrétan ezzel a kérdéssel foglalkozik, mert jó néhány pénzügyi eszköz és szakpolitika létezik az Európai Unióban, amely részben érinti a nőkhez a, a háborús zónákban, régiókban, de mégis úgy érzem, hogy a felépésünk koherenciája érdekében Fontos, hogy egy szervezet vagy egy képviselő lássa el ezt a feladatot, összefogja ezen a területen az ez irányú munkánkat. Köszönöm. Umanem. Köszönjük szépen. Zaborszka asszony következik. <coughs> Merci, Madame la Présidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Olyan kérdéssel állunk itt szemben, amelyet különböző szempontokból megvilágítottunk már a Nőjogi Szakbizottság már második jelentését készíti e kérdéskörben ebben a ciklusban, az előző ciklusban is készült egy jelentés. Mégpedig egy saját kezdeményezésű jelentés. Azonban éppen ennek a kárát látjuk, hiszen a saját kezdeményezésű jelentésben levont következtetések senkit sem kötnek ördögi körbe keveredtünk tehát, hiszen többször erőfeszítéseket tettünk, hogy megnevezzük a problémát, felsoroljuk az okait, de a nők háború zónában elszenvedett sorsa nem változott meg. Úgy hiszem, hogy fogatlan tigris az ilyen dokumentum, nem sokat ér, festett malaszt, írott malaszt. Viszont azt látjuk, hogy a nők továbbra is szenvednek és senyvednek a háborús helyzetekben. Az ENSZ és az Európai Uniós erőfeszítéseket tesz, de a nők tovább szenvednek. Szexuális erőszak áldozatává válnak, és a háború minden szörnyűségét el kell viselniük, amikor a háztartást akarják fenntartani, amikor a családot egyben akarják tartani, gyakran megőzve gyűlölnek. Úgyhogy egy sor szempontot tudunk felsorolni, és helyes is, hogy felsoroljuk ezeket a kérdéseket. Észak-Afrikában az arab tavasz során azt láttuk, hogy sok nő sarkára állt, kiállt a saját érdekei érdekében, és itt említem meg a jemeni béke Nobel-díjast, és nagyon nagyra értékelem, hogy nők kapták meg. Nő kapta meg a béke Nobel-díjat. Köszönöm szépen! Most pedig Elena Volpis asszonynak a bizottság részéről adom meg a szót. Uh, yes, good morning. One minute, merci. Uh, uh, so my name is Elena Volpi from... Uh... Jó napot kívánok! Elena Volpi vagyok az Európai Bizottság képviseletében. Mm, welcome this report and uh, share... Uh... Üdvözöljük ezt a jelentést, és alapvetően a megállapításait, következtetéseit uh, osztjuk különös tekintettel azzal kapcsolatban, azon pontokkal kapcsolatban, amelyek hangsúlyozzák a nő szervezetek támogatásának fontosságát, a nők bevonását a béketárgyalásokba, az újjáépítésbe. Illetve a szexuális vagy nemi alapon elkövetett erőszak elleni fellépés fontosságát. Mit tesz az Európai Bizottság annak érdekében, hogy ezen a téren megerősítsük a fellépésünket. 2010-ben fogadt fogadta el a tanács az erre vonatkozó uniós eh, álláspontot, illetve tervet. Azt azért említem, mert olyan célukat és jelzőszámokat tartalmaz ez, amelyek kapcsolódnak a kapacitásépítéshez, a hunnerű fejlesztéshez, a a 13-25-ös NSBT tanács határozat értelmében, a mm, nők elleni erőszak elleni harc terén. At the moment, uh, two, uh, one program which is funded by the European. Uh... Az európai uh, demokráciáért és emberi jogokért eszköz által uh, támogatott program uh, nők a konfliktusban egy millió eurós költségvetésű program ez, amely több régióra kiterjed, Dél-Ázsiát, Pakisztánt, Afganisztánt, dél kaukázus Grúziát, Törményországot és Azerbajdzsánt, illetve Közép-Ázsiát, Tajikisztánt, Üzbekisztánt és Kirgizisztánt fedi le. Folyamatban lévő programról van szó. A fő célja ennek az, hogy támogassuk a női szervezetek fellépését a 13-25-ös BTA határozat végrehajtásában illetve a nők a béke folyamatban állásfoglalást. A stabilitási eszközön belül van egy másik program, amely jelenleg kidolgozás alatt áll. Azt elfelejtettem mondani, hogy az előző programot a UN Women hagyja végre. A következő program egy szinten egy ENSZ kezdeményezés, az ENSZ fejlesztési programjával e, együttműködésben. Másfél millió eurós költségvetési programról van szó, amelyet a 2012-es, a stabilitási eszköz 2012-es e, felépése keretében kerül megvalósításra. az ENSZ átfogó megközelítésének a végrehajtása célhoz. Ez, ez a két említett program. Az EU nemi fel, esélyenlőségi fellépési programja a lehető legnagyobb mértékben kívánja kihasználni az egyéb tematikus uniós programokat annak érdekében, hogy a helyi forrásokat is mobilizáljuk. Egyrészt hogy a 13, BT 1325-öst végrehajtsuk, másrészt pedig, hogy az uniós e, e, nők elleni erőszak e, és nők elleni diszkrimináció ellenes fellépés programját végrehajtsuk. Az elnök megszakítja a hozzászólót, kérem, hogy fogja rövidre, mert kifutunk az időben, semmi baj, elnök asszony. A Gender Action Plan ennek első jelentése elkészült, és konkrét kezdeményezések megjelentek helyi szinten a tematikus programokon keresztül. Köszönöm. Merci beaucoup, je vais Köszönjük szépen. Grez asszonynak adom meg a szót, hogy lezárja a vitát. Parancsoljon. Köszönöm elnök asszony, újra megkapom a szót, és köszönöm az Európai Bizottság felvillantotta azokat a programokat, amelyek ezen a téren aktívak, de ez az eszmecsere, ez a vita roppant értékes, érdekes, sűrű volt, nagyon érdekes, fontos gondolatokat villantottak fel. Valóban több program van végrehajtás alatt, de nagyobb hangsúlyt kell erre fektetni, a nők eh, háborús helyzetben lévő nők helyzetének eh, javítására. Feljegyeztem a, a azokat a megjegyzéseket, amelyek biztos vagyok benne, hogy eh, gazdagítják majd a jelentését. Kretu asszony megjegyzése például a prostitúcióval, illetve a nem erőszakkal és orvosi szempontokkal kapcsolatban. Gyakran fegyverként használják a nemi erőszakot a háborús helyzetben, erre is érdemes utalnunk. Majd ezt követően több javaslat, konkrét javaslat is elhangzott, például együttműködés az ensz szorosabb együttműködés az ensz vagy a civil társadalom megerősítének fontos, megerősítésének fontossága. Ami nagyon érdekes volt, hogy nem csak áldozatként kell gondolni a nőkre, akik védelemre szorulnak, hanem a aktorokra, akik a felújításban, a béké teremtésben aktív szerepet játszhatnak. Ez valóban érdekes felvetés. Egy javaslat, amely elhangzott, amely mindenképpen megérdemli a figyelmünket, az az, hogy a nők földhöz jutása, illetve tulajdonjoga hogyan biztosítható. Sajnos nem mindenütt olyan a helyzet, megoldott helyzet, mint Európában. Ez is valóban egy érdekes téma, amit végig kell gondolni. Kesmen úr javaslata is roppant érdekesnek tűnt számomra, mi szerint meg kell próbálnunk, legalábbis nem tudom, hogy, hogy milyen formában, de kérni azt, hogy követelni azt, hogy eh, legyen egy olyan képviselő az Európai Uniónak, aki pont ezzel, konkrétan ezzel a kérdéssel foglalkozik. Apró kis eh, javaslatok eh, elhangzottak, például a Nobel békedi, illetve ez a libérei nő. Valóban a a háborús helyzetekben a nők igen fontos szerepet játszhatnak, talán Vannak javaslataink, gondolataink, elképzeléseink, ezekben nincs hiány, de az igazi kérdés, hogy hogyan lehet e, ezeket a jó ötleteket valahogy a gyakorlatba átöltetni, e, ezt kell valahogy még kidolgoznunk, erre kell valahogy még választ találnunk. Köszönöm mindenkinek, a javaslatokat, és természetesen a módosító indítványokat szívesen eh, na, várom. Köszönjük Greza asszony, mondja az elnök asszony. A módosítók benyújtásának határideje eh, ma 5 eh, óra, délután 5 óra, és november 7-én fogunk róluk szavazni. Hát is térünk a következő napi rendi pontra, mert késésben vagyunk. Elnézést kérek azoktól, akik most érkeztek. A Szudánnal kapcsolatos jelentés következik az afettel közösen készítjük ezt. A Fejlesztési Bizottság ködöttsége Dél-Szudánban, ahova az afet kül, külügyi bizottsággal közösen látogattunk el. Július 18-22 között járt ott a küldöttségünk Dél-Szudánban, ahol júliusban nyilván tudták ki a függetlenségüket, a sok millió életet követelő háború hosszú éveit követően, tehát Dél-Szudán levált Észak-Szudánról, a nemzetközi közösség eh, elismerését követően nagyon nehéz problémákkal kell szembenézni, például a humanitárius helyzet, a határok meghúzása, megrazolása észak és dél között, illetve az olaj, ból származó bevételek megosztásának kérése gazdasági, érzékeny kényes gazdasági kérdések sorával az Unió Szudán kinevezett különleges megbizotját üdvözlöm itt, és a küldöttségvezetőt pedig majd felkérem arra, hogy a küldöttség által tapasztalatokról számoljon be. Kérem, hogy tartsa magát 8 ez mert lemaradásban vagyunk. Parancsoljon! Merci, Madame la Présidente. Euh, Madame le représentant spécial. Elnök asszony, köszönöm szépen. Igen, tisztelt külön megbízott asszony, kedves kollégák. A parlament elnöksége engedélyezte ezt az utazást, engedélyezte azt, hogy júliusban Szudánba utazzunk. Engem ért a megtiszteltetés, hogy kis számú delegációnkat vezessem, csak Rinaldi kollega kísért engem, tehát kétfős volt a delegáció. Nem volt nagyon szerencsés maga az időpont. A szállás lehetőségek távolról sem voltak ideálisnak nevezhetőek, és mindezt nagyon sajnálatosnak is tartom, figyelembe véve azokat a súlyos kihívásokat, amelyekkel a szudáni állam szemben áll. Ez volt tehát az a különleges kontextus, amelybe utazásunk um, elhelyezkedett. A béke folyamatról szerettünk volna tájékozódni. Tudni szerettük volna, hogy a jó kormányzással szemben milyen elvárások jelentkeznek, és milyen feladatot játszik az Európai Unió. Mielőtt részletesen beszámolnék először is a delegáció nevében, Melfen asszonynak szeretnék köszönetet mondani, aki az Európai Unió szudáni és dél-szudáni külön megbizotja, aki jelenlétével tisztel meg bennünket máma. Meg szeretném köszönni munkatársak munkáját. Köszönöm, hogy problémátlanul segítettek megszervezni a missziót. 2011. július 9-én Dél-Szudán kinyilvánította függetlenségét, illetve függetlenség valóvá vált, és a függetlenséggel Afrika legnagyobb országa ketté vált. A bizalmatlanság és a vita hosszú évei után, ami az államokkal létrejöttével szemben támasztott elvárásokat illeti vélhetőleg Dél-Szudán előtt állnak most a világon a legnagyobb kihívások. A felnőtt lakosság 85%-a analfabéta, az utak 5%-a aszfaltozott kvázi, lényegében nem létezik oktatási rendszer. 100 nővér és 8 bába fed le egy akkora területet, mint egész Franciaország. Az egészségügy sem működik. Létezik a milícia, a szudáni ellenálló hadsereg. A függetlenség óta illetve 2010-ben hatalmas volt a halottak száma, és valószínűleg Dél-Szudán a nemzetközi államközösség figyelmének homlokterében marad az elkövetkező években is. Az Európai Unió segítséget nyújtott Dél-Szudánnak több mint 56 ezer euró humanitárius segét, biztosítottunk, az Európai Unió külügyminiszterei pedig úgy döntöttek, hogy 200 ezer euróval egy fejlesztési tervet állítanak föl, amely három évre terjed majd ki. Bilaterális tárgyalásaink során, amelyen természetesen Mazlén asszony is részt vett, azt hiszem, hogy a későbbiekben majd beszélni fog, az új dél-szudáni nemzetgyűlés képviselőivel találkoztunk, illetve azokkal a szakértőkkel, akik a béke megállapodást segítettek megkötni az emberi jogi képviselőkkel, illetve a helyi társadalom képviselőivel találkoztam. Két fontos kérdést vetettünk föl. Egyrészt Kína szerepét firtattuk az ország újrafelépítése során, másrészt a igazgatási és biztonsági ágazat újraépítését taglaltuk. Ami Kínát illeti, Kína ö, éhezik a földolaj és a, a, a kőolaj és a különböző ércek iránt, nagy felvevő piac tehát Kína, és ezért fontos szerepet játszik. Ugyanakkor aggájainkat hangoztattuk az emberi jogok tekintetében is, az Európai Unió jelentős erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy a rendészeti igazságszolgáltatási ágazatot megerősítse, hiszen ez kult szerepet játszik a stabilitás és a béke megteremtésében. Persze le kell szerez, szerelni a milíciákat. Az új kormány az állam költségvetésének jelentős részét ugyanakkor hadsereg megerősítésére, felállítására fordítja 140 ezer katona szolgál a reguláris hadseregben. Őket kell visszaintegrálni a társadalomba, a nemzeti megbékélés politikáját kell folytatni, és természetesen az oktatás és képzést kell támogatni. Ezek a új államformáció előtt tornyosuló hatalmas feladatok. A tárgyalásunk során egy sor kérdést felvetettünk. Például a dél-szudáni parlament szerepe a parlamenti demokrácia kiépítésében és a civil állam, a civil társadalom megerősítésében. Megvizsgáltuk azt is, hogy milyen lehetőség van arra, hogy az intézményi kapacitásokat megerősítsük, a globális béke megállapodásokat segítsük. Ugyanakkor itt még nagyon sok akadály ütköz, akadályba ütközik ez a folyamat. Például az áruk kereskedelme akadozik, sok dél-szudáni még menekültként Észak-Szudánban áll, él, és a közös javak, mint a víz vagy a kőolaj kezelés is problematikus. Ráadásul a biztonsági helyzet is meglehetősen illanéko, illékony, borulékony, bizonytalan, ezen felül pedig eh, egy külföldi um, külföldi lázadók eh, komoly kihívást jelentenek a a biztonság előtt. A Nemzeti Front igyekszik a földká, a kőolaj bevételek egy részét visszaforgatni a reálgazdaságba. A biztonság kérdését is megvitattuk, hiszen ez a kérdés nagyon uh, súlyos következményekkel jár. Például a háború a vízgazdálkodást is befolyásolta, és mindez egy olyan országban, ahol nomád parasztok élnek, nagyon nagy jelentőséggel bír. A felelős miniszter beszélt ugyan a változásról, de a kulcs tényezőket, mint hogyha nem emelték volna ki kellőképpen. Annyit szeretnénk még elmondani, hogy nagyon súlyos problémákkal néz szemben Dél-Szudán. A biztonsági helyzet robbanékony, a szegénység megdöbbentő. Nagyon nehéz itt az ország fenntartható fejlődését biztosító megoldásokat megtalálni. Ennek ellenére úgy gondoljuk, hogy csupán akkor lehetséges a fejlődés, amikor, hogyha egy stabil állam áll fel, amely elég bátor ahhoz, hogy megteremtse a fenntartható fejlődés alapjait. A nyersanyagokból és a kőolajból származó jövedelem biztosíthatná a gazdaság fejlődését. Azonban um, a korrupció nagyon súlyos problémát jelent. És a hiányzó jogi és közgazdasági hálózatok is akadályozzák az ország fejlődését. És megnehezítik az Európai Unió jelenlétét Dél-Szudánban a délszudáni képviseli úgy, részéről ugyanakkor hiteles érdeklődést tapasztaltunk az együttműködés irányában. Fontos tehát a párbeszéd, és parlamentünk nagyon fontos szerepet játszhat a délszudáni parlamenti demokrácia megerősítésében. Egyrészt a támogatási, a parlamenti demokrácia támogatási irányán keresztül. Köszönöm. Köszönjük. Márcen asszonynak adom meg a szót 5 percre. Um, well, thank you very much, and Köszönöm szépen. Én is üdvözlöm ezt az Európai Parlament küldöttségének vezetője által megtartott beszámolót, akivel alkalmam volt találkozni. A főképviselő részt vett július 9-én a függetlenséget ünneplő eseményen. Partnership. És biztosította Tészudánt arról, hogy az Európai Unió hosszú távon is hozzájárul ahhoz, hogy békés fejlődő ország legyen ez. And she expressed, expressed our hope that South Sudan's leader és kifejezte reményünket, hogy Dél-Szudán a, a sokszínűséget, a pluralizmust, teszi az új ország alapjául, és hogy a jogállamiságon és az emberi jogokon tiszteltén alapuló országá épül majd ez három hónappal a függetlenséget követően az elnök, Diszudáni elnök igen jól kezdte a dolgokat, egy inkluzív kabinetet állít fel, egy ambiciózus száznapos programot állított fel, politikai eh, a Genfi emberjogi tanácssal az együttműködés is egész jól néz ki, de jó néhány kihívással kell még szembenézniük. Például a fejlettség hiánya, illetve a korrupció elleni harc, a törzsi, törzsök, törzsek közötti eh, erőszak, illetve az északról visszatérő déliek eh, problémája, az infláció, az élelmiszer árinfláció, illetve az északdéli határon tapasztalható blokkád, illetve a humanitárius kifejezések, az émszerállítás biztonsága, illetve vannak hiánya terén a Dél-Kordefánból, a Szotonumból elűzött ezrek problémája. Az Európai Unió átfogó megközelítése részeként arra kérjük Kártumot és Dzsubát, hogy próbáljanak megoldást találni egymás között békésen. Az Európai Unió fontos szerepet játszott, főként a humanitárius és fejlesztéspolitikai eh, segítségnyújtás, kapacitás növelés, eh, a, a nők helyzetének erősítése és a civil társadalom erősítése célunk eh, az, hogy koherensebb, hatékonyabb módon nyújtsunk segítséget. A célunk az, hogy egy közös stratégiai dokumentumot dolgozzunk ki, és határozatra koncentráljunk az oktatásra, az egészségügyre, a vízgazdálkodásra, az igazságügyre, a vidékfejlesztésre és a városfejlesztésre. Dél-Szudánnak kapcsolatban állunk annak érdekében, hogy a kotonói megállapodáshoz való csatlakozás a célját kitűzzük, Dél-Szudánnal, Brüsszelben és Dzsubában is kapcsolatban állok. Ez ügyben reméljük, hogy a kotonói tagság nagyobb teret biztosít a struktúrált párbeszédre a dél, úgy dél-szudáni kormányjal. Ugyanakkor az Európai Unió szorosan együttműködik az ensz is, és támogatja a délszudáni kormányt abban, hogy az államépítés, a békeépítés programját segítse, hogy azt az NSBT is kérte vonatkozó mm, határozatában, a kölcsönös el számoltathatóság pedig megvalósuljon észak és dél között. Egy nemzetközi konferenciát már várjuk Washingtonban ez év vége előtt kerül megrendezésre. Az Európai Uniónak fontos, hogy megfelelő helyi kapacitása legyen annak érdekében, hogy hiteles és hatékony részvők legyünk. Egy teljes delegációvá szeretnénk a helyi irodánkat növeszteni annak érdekében, hogy tudjunk helyben reagálni és az ambiciózus céljainkat megvalósítani. Az Európai Parlament fontos szerepet játszhat a demokratikus intézmények megerősítésében, ha a dél-szudáni parlamenttel kapcsolatokat létesít. Dél-Szudánról van szó, de szeretném kezdeni ezt az alkalmat arra, hogy hangsúlyozom, hogy az észak-szudáni helyzet komoly aggodalomra ad okot. A, a dél-kordefáni folyó konfliktus igen komoly, hiszen több mint 3000 ember tűztek el az otthonából hegységben, és a nemzetközi humanitárius szervezetek e, ez idáig nem mehettek ide. Remélem, hogy a szudáni helyzet előbb-utóbb napirendre kerül. Kérjük, hogy a következő hozzászólók tartózkodjanak az írott szöveg felolvasásától. Köszönjük, mondja az elnök asszony, Cirilin úr szeretne lezárni a vitát. Jaj, bocsánat, elnézést, de Kaiser asszonyról ugyanhogyan feledkezhettem meg. Euh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Hát igen. Az én kérdéseim elsősorban Lászlán asszonyhoz szólnak, hiszen ő rendelkezik a legfrissebb információkkal, és Patrik Tirolien jelentése pedig a jelenlegi helyzetet vázolta, de szerintem az Európai Parlamentnek eh, továbbra is kapcsolatokat kell ápolnia ezzel a fiatal demokráciával. Mm, fiatal a demokrácia, fiatal a parlament, ez az első lépés, de szerintem még további lépéseket is kell tennünk. Nagyon elégedett vagyok azzal a tényel, hogy eh, lesz stratégiai dokumentum különböző lépésekről, különböző szakaszokról, melyek során látjuk majd, hogy hogyan tudunk támogatást nyújtani Dél-Szudánnak. A stratégiai tervezés pedig nem egyszerű dolog. Két kérdés van. Mi a helyzet az új alkotmány kidolgozásával, hiszen a jogalkodási munka azért egy kicsit feszült volt, és feszültségeket észlelhettünk a hatalmon lévő párt és az ellenzékben lévő párt között, hiszen az ellenzéki párt úgy érezte, hogy kizárják a jogalkotási folyamatból. Mennyi időre van szükség hogy az alkotmány kidolgozásra kerüljön. Donc je pense que ce sera intéressant de savoir. És mi várható tőle? Nagyon érdekes lenne erről az alkotmányozó folyamatról további információkat kapni. Egy második kérdésem is van. A kotonói szerződés létezik, hogyha Dél-Szudán kész arra, hogy elismerje a Nemzetközi Büntetőbíróságot, akkor nincs akadálya. Észak-Szudánban volt egy úriemberek közötti megállapodás Saleh és Bashir között, és ez azt jelentette, hogy jó kapcsolatokat folytassunk Észak-Szudánnal is. Tehát hogyan néz ki itt a kotonói szerződés Dél-Szudán tekintetében, és egy utolsó kérdésem is lenne, természetesen a Fejlesztési Bizottságnak is erősebben figyelemmel kellene kísérni az emberi jogok helyzetét, sőt, itt sürgőségi kérdést is szeretnék feltenni a következő plenárison. Hiszen a humanitárius helyzet drámai. 300 ezer menekült van, akkor ott vannak a bombázások, tehát tényleg katasztrofális a helyzet. És itt most az ország északi részéről beszélek. Még nem vagyunk kész ezzel az átfogó béke megállapodással sem, hiszen a lakosság még nem szavazott, tehát a népszavazás még nem történt meg, nyitott a helyzet. És olyan kérdésekről van szó, amelyek a jövőben nagyon kellemetlen eredménnyel járhatnak. Tehát milyen nyomás lehet az, é, az ország északi részére gyakorolni? Mindenképpen valamilyen ösztönző kell, és Basírra is nyomást kell gyakorolnunk. Hiszen a nemzetközi jogot sérti az, amit csinál. Természetesen támogatunk kell a demokratikus folyamatot, és nem kell megvárni a következő választásokat. Hiszen szerintem olyan programokról van szó, amelyek nagyon jelentősek. Köszönöm szépen! Most akkor Garrido Ruiz urat kérne meg a bizottság részéről, hogyha szeretne hozzászólni. Igen, nem? Nem? Jó, nem. Donc, je vais peut-être passer... Akkor esetleg most eh, Marcen asszonynak adom át a szót. Nem tudom, hogy szeretett volna feltenni egy kérdést. Igen. Köszönöm. Köszönöm szépen. Az első kérdésre, ami a jelenlegi alkotmányos helyzetre vonatkozik, egy olyan folyamat volt, amely igazából egy eh, átmeneti alkotmányt célzott meg, és ahogy helyesen utalt rá a képviselőnő, feszültség volt a déli ellenzéki párt és a kormányzó párt között, hiszen az ellenzéki pártok is szerettek volna ebben a folyamatban szerepet játszani. Ez a, az alkotmány július 9-én került elfogadásra. A következő lépés pedig a, az állandó alkotmány kidolgozása Dél-Szudán számára. A dél-szudáni kormányzatot bátorítottuk, hogy ebben a következő szakaszban mindent tegyenek meg annak érdekében, hogy az alkotmány felülvizsgálatánál bevonják az összes érintettet, a civil társadalmat, az ellenzéki pártokat, és így tovább. Ami a kotonói megállapodásra vonatkozik, kapcsolatban állunk a dél-szudáni kormányzattal, hogy segítsük őket, teljesen tisztában vannak azzal, hogy milyen feltételei vannak a megállapodáshoz való csatlakozásnak. De itt például a nyelvezetnek is van kihatása, tehát itt természetesen a Nemzetközi Büntető Bíróságról van szó, és a dzsubai kormányzatnak pedig el kell gondolkozni azon, hogy elismerje-e a bíróságot. De most pillanatnyilag ez az ügy be van fagyasztva, és hogyha úgy döntenek, hogy előre haladnak Kotonó irányába, és a jelek ebbe az irányba mutattak. Mi megmondtuk, hogy ha elismerik a Nemzetközi Büntető Bíróságot, akkor mi mindent megteszünk annak érdekében, hogy elősegítsük a folyamatot. Köszönöm. Köszönöm szépen. Mielőtt Tirolien úrnak átadom a szót, Rinaldi úrnak adom át gyorsan az ott, hogyha szeretne hozzászólni. Köszönöm, elnök asszony. Egy kis kiegészítés erejéig venném át a szót. Tiroli úrnak szeretném megköszönni, hogy vezette a delegációt. Nem voltam itt, amikor felszólalt, de még egy bizottságban is dolgoztam a délelőtt, amely párhuzamosan ezzel a bizottsággal tart ülés. Néhány dolgot szeretnék megemlíteni. Az első az NGO-k szerepe, hiszen eh, egy olyan országról van szó, ahol az államnak nagyon gyenge a helyzete, nagyon erős hagyományok vannak évek óta. Ezen kívül eh, itt mindenképpen az alkotmányról szólva, az alkotmány pedig felül kell vizsgálni, mert mégiscsak egy államról van szó. Egy, az államiságnak pedig olyan előfeltételei vannak, amelyek korábban nem voltak. Mindenképpen kihívásról van szó, az ő számukra is, hiszen meg kell teremteniük az intézményes kereteket, amelyek korábban nem léteztek az új államnak pedig szerepét újra kell értékelnie, hogy hatékonyabban működjön. Hiszen olyan területről van szó, ahol el kell kezdenünk a segítségnyújtást és az új szolgáltatások nyújtását. Egy második dolog, itt van az északkal lévő probléma, hiszen az országoknak ki kellene békülniük egymással, és még óriási konfliktusok vannak, ezt tudjuk. Ezek a konfliktusok pedig eh, kiéleződnek. Mindenképpen eh, új nemzeti közösségre van szükségünk, és eh, még eléggé hosszú út áll előttünk. Hiszen a dzsubai új kormányzat és a nemzetközi közösség is szembesül ezzel a kihívással. Egy harmadik dolog, a ásványkincsek köré sorolhatjuk a kőolajat, ez nagyon jelentős. Ezen kívül euh, és természetesen az államháztartás erősítéséről is szó van. Euh, euh, hiszen eh, az államnak bevételekre kell szerteni, hogy megfelelő módon működjön. Nagyon fontos eh, azt is eldönteni, hogy eh, a kőolajból származó bevételeket hogyan osztják el, és hogy hogyan lépnek fel a korrupció ellen. Hiszen találkoztunk helyi parlamenti képviselőkkel, nagyon motiváltak voltak a korrupció elleni harc tekintetében. De, hogyha majd jönnek az olajbevételek, akkor, akkor szerintem itt a korrupció eléggé nagy probléma lesz majd. Nemzetközi közösségként, Európai Unióként nem fontos szerepet kell játszanunk, hiszen arról van szó, hogy átadjuk a jó gyakorlatot, hogy fenntartsuk a jó gyakorlatot. Köszönöm szépen. Most uh, Tirolien úrnak adom át a szót, hogyha szeretne válaszolni. Simplement pour conclure, je, je, je pense que bon, ce pays est extrêmement... Egészen röviden, a vita lezárás képpen ez egy eh, lebilincselő ország, Dél-Szudán. És az állami szereplők pedig nagy készséget mutattak, hogy a korrupció ellen majd fellépnek. Szerintem nagy kapacitásokról van szó, van olaj, itt van a mezőgazdaság, gazdag területről van szó, de sajnos nagyon sok a belső és a külső konfliktus. És aztán ott van Észak-Szudán. Az elmúlt 50 évben ez az ország, illetve az országnak ez a része szinte elpusztításra került. Óriási kihívásokról van szó, mi pedig azt támogatjuk, ami itt elhangzott. Tehát támogatjuk az NGO-kat, mindenképpen beszélnünk kell velük, tárgyalnunk kell velük. Ezen kívül úgy gondolom, hogy az Európai Uniónak Dél-Szudánban eh, mindenképpen sikerélményt kell szereznie. Ezen az úton kell tovább mennünk. Köszönjük Tirolén úrnak, nézd, lépjünk tovább a következő napi rendi pontra az Európai Unió szomszédságpolitikájának átdolgozása. A külügyi bizottság az illetékes, nekünk kell véleményt nyilvánítani az Európai Szomszédság politika felülvizsgálatával kapcsolatban. Röviden felvezetném a véleménytervezetemet, amelyet tehát erről a témáról, a szomszédságpolitikáról készítettem. Szerintem a fő vonalakat támogathatjuk. Szeretném azon, szeretnék azonban néhány javaslatot tenni az AFED számára, amely a hozzánk a, a politikához közel kérdéseket érintenek, olyan témákban, amelyek szerintem hiányoznak az eredeti jelentésből. Bizonyos alapvető kérdésekre koncentráltam, például Például következetesség. A következetesség mindig fontos volt a mi szakbizottságunk számára. Alkotmányos kötelezettség is szerepel a 2000 208-as cikkben, tehát az Európai Unió működéséről szóló szerződés 208-as cikkében, amely kimondja, hogy a keleti és déli eh, szomszédainkkal fenntartott kapcsolatban a fejlesztéspolitika céljait eh, tiszteletben kell tartani, illetve a fejlesztés politikai együttműködés céljait figyelembe kell venni a szomszédság politika végrehajtása során. A fő cél az, hogy csökkentsük, vagy hosszú távon teljesen megszüntessük a szegénységet entre l'Union européenne et ses voisins. A migrációs hullámokról is fontosnak tartom, hogy szóljunk, főként délről, de keletről is, hiszen ezek a szomszédságpolitikai kapcsolatok, illetve a migráció nem csak biztonságpolitikai kérdés, hanem a tartós, fenntartható fejlődés szempontjából is meg kell vizsgálnunk, amelyeket, amit szeretnénk elérni a szomszédos országokban. A külügyi szolgálatot és a bizottságot arra kérem fel, hogy nagyobb figyelmet szemteljen a migránsok, menekültek, emberi jogaira és biztonságára. Fontos, hogy a migrációs hullámot ne csak kezeljük, hanem akár adott esetben megelőzzük is a költségvetésben a humanitárius segélyre szánt pénzeket nem szabad átcsatornázni az európai szomszédság politika céljaira. Szeretnék hangot adni sajnálatunknak, a déli szomszédság eh, politikával kapcsolatban, hiszen az Unió igen komoly kötelezettségeket vállalt, a, azonban az Unió mégsem nőtt fel a, a feladathoz, a bizottság és a külügyi szolgálat ezért többet kell, hogy tegyen annak érdekében, hogy esőszámú kulcsfontosságú diplomáciai szereplővé váljunk az arab tavasz komoly kihatással van az unió és a déli szomszédok közötti kapcsolatokra. A helyi civil szervezetek fontos szerepet játszottak a demokratikus folyamatokban, ugyanakkor biztosítani kell azt, hogy közös értékeinket, a demokráciát, az emberi jogokat, a női jogokat, a jogállamiságot, az alapvető szabadságjogokat, a jó kormányzást, a a teherviselést mind-mind biztosítsuk. Köszönöm, hogy szerettem volna elmondani. Gerero úrnak adom meg először a szót. Presidenta. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm. Hát ön humanitárius segítség állandó előadója, és ez a külügyi bizottságból származó jelentés most a témánk. Nagy figyelemmel olvastam véleményüket, és nagy részt osztom is alap gondolatukat. Itt főleg arról van szó, hogy milyen összefüggések vannak a fejlesztési politika és az Európai Unió külpolitikai célkitűzései között. Nagyon fontos az, hogy a fejlesztési alapokat párhuzamosan használjuk, hogy eh, ne legyenek átfedések, például a szomszédsági politika, a külpolitika között. Nagyon fontos a közel-keleti békefolyamatban aktív szerepet játszani. Nagyon fontos, hogy az Európai Uniónak a bevándorlással kapcsolatban is közös politikája legyen. Tehát érzékenyebbeknek kell lennünk a régió problémái iránt. Most a világban az elmúlt időben sok minden történt. Itt van például az arab tavasz. Minden katasztrófa ellenére, a pénzügyi válság ellenére, a negatív szociális tendenciák ellenére ki kell jelentenünk, hogy némely társadalom, ország történelmileg közelebb került a szabadsághoz. Még nem értünk el az út végére, de egyenesen haladunk. Ez azt jelenti, hogy az Európai Unió kötelezettséget vállalt az átmenet eh, támogatása és a gazdaság támogatása mellett. Az Európai Unió déli határán lévő mediterrán térség stratégiai fontossággal bír az Európai Unió számára. Például az energiaellátás miatt, a gazdasági biztonság, a gazdasági fejlődés miatt. Ez a régió mindig nagyon fontos volt, de most még annál is fontosabb. Mert demokratikus struktúrák alakulnak ki. Ezeket támogatnunk kell a fejlesztési politikával. Az a globális megközelítés, amely tükröződik a véleményben, hogy ebben a bizottságban hogyan védjük a fejlesztési politikánkat. Azt az Európai Unió külpolitikája is befolyásolja, és természetesen vélemény szerint ez a helyes megközelítés. Még egy pontról szólnék, amelyet az előadó figyelembe vehetne. Ebben a bizottságban szokásos, hogy a rehabilitációs szakaszt és a felépítési szakaszt néhány országban, mint például Líbiában összekapcsoljuk, hiszen nagyon sok minden eh, ment tönkre, nem csak emberi életekben esett nagy kár, hanem az infrastruktúrában is. Ennek a helyreállításában szerepet kell játszanunk. Azonban azt is meg kell említenünk, hogy az európai, hogy fontos az, hogy az Európai Unió kinevezzen egy felelőst a mediterrán térség déli részére. Azonban azt is kérnünk kell, hogy a fejlesztési perspektívát a kereskedelembe is beépítjük. Bernardino Leon szerintem sokkal többre is kész, mint hogy fontos szerepet játszon a fejlesztési politikában. Amennyiben azt látjuk, hogy ez a változás pozitívumokat hozott, akkor nagyon fontos pozitívum az is, hogy a fiatalokat mozgósította, a nőket, hogy szabad választásokat akarnak tartani. A politikánk középpontjában a civil társadalom támogatása álljon a szomszédsági politika keretében, a külpolitika keretében. A civil társadalmat kell támogatnunk. Mindenek előtt a fiatalokat és a nőket a parlamenteket is támogatnunk kell. Ha választások lesznek az év második felében, olyan országokban, amelyek eh, nem rendelkeznek parlamenti hagyományokkal, akkor itt az Európai Unió hozzájárulhat a fejlődéshez. Tyúterosz asszony? Köszönöm szépen, elnök asszony. teljes mértékben támogatom a véleményét. Egy pontot szeretnék csak kiemelni. A bevándorló áramlatával. Fontos az, amit mondott, hogy ne csak a válsággal foglalkozzunk, hanem az emberi jogokkal is, tehát a bevándorlók emberi jogaival. Hiszen, hogyha azokról az országokról beszélünk, amelyek eh, támogatást kapnak, akkor ezt a problematikát az összes európai országra fel kellene osztani, tehát ami a finanszírozást illeti. Azonban nagyon fontos a bevándorlók jogait is figyelembe venni. Nem lehetséges az, hogy a szegényebb országok viseljék a bevándorlás költségeit. Exterior, monsieur Cremonini. Köszönöm, Cremonini úrnak adom meg a szót a külszolgált európai külszolgálat nevében. Parancsoljon. Thank you very much. Yes. Um... Köszönöm szépen. Úgy hiszem, hogy a véleménytervezet, illetve a vita egy-két fontos pontra felhívta a figyelmet. Engedjék meg nekem, hogy röviden felhívjam, emlékeztessem önöket arra, hogy az európai szomszédságpolitika céljai a stabilitás, a biztonság és a prosperitás a szomszédságban, amelyek mind közös értékeken nyugszanak. A közös értékek közé tartozik a valódi demokrácia, és a tavaszi események azt mutatták, hogy stabilitást, biztonságot és prosperitást csak akkor érhetünk el, hogyha demokrácia van. Ezt felismertük, és ez nagyon fontos. Nos, az európai szomszédságpolitika célja az, hogy egy cél, három célt támogassam, úgy, hogy egy keretet teremtsen meg E célok e, megvalósulása számára, azáltal, hogy támogatja a civil társadalmat, segít felépíteni működő demokráciát, fenntartó intézményeket, és segít kiépít, kiépülni a jogállamiságban. Ezzel járulunk hozzá a szegénység csökkentéséhez, vagy más szóval a fejlődéshez, a prosperitáshoz. Tehát az európai né- szomszédságpolitika céljai, tehát voltak éppen a szegénység csökkentés fejlesztési céljaival megfelelnek. Igazából nem is látok különbséget a két szakpolitikai ág között. Ami pedig a migráció kérdését illeti, nagyon fontos, hogy jól megértsük a migráció és a fejlesztés közötti kapcsolatot. Önök, tisztelt képviselő hölgyek és urak tisztában vannak velem, hogy mobilitási partner ségi tárgyalásokat folytatunk a, a mind a bel, belügyi főigazgatóság, mint pedig a kül, külszolgálat Tunéziával, illetve a többi Magreb országgal ilyen mobilitai partnerséget dolgoz ki, amelyek a globális megközelítés három pillérére figyelnek. Különös hangsúlyt fektetve a migráció és a fejlesztés problémájára, kapcsolatára, és fontos, hogy megteremtsük az otthonmaradás lehetőségét is. Azaz. Illetve még egy valami, arról is hallottunk, hogy nagyon fontos, hogy a földközi tenger déli térségében a fejlesztési térségekre is koncentráljunk, de hát erre az EUSR feladata nem más, mint hogy a különböző donátorok, pénzintézetek hozzájárulását koordinálja az újjáépítéshez és a fejlesztéshez összességében, tehát azt mondhatom, hogy ennek a szakpolitikának igenis egyik fő célkétűzés a fejlesztés politikája. Mi több, nem is látom a különbséget az európai szomszédságpolitika és a fejlesztés politika között, hiszen a szomszédságpolitika, mint mondtam, a szomszédok irányuló fejlesztés politikaként fel, is felfogható. Persze itt a pénzeszközök felhasználása és allokációja különböző, de ez már egy politikai cél. Még egyszer mondom, politika célja, hogy szomszédaink fejlesztését szolgáljuk. Köszönöm. Most pedig Krisztina Moltnak adom meg a szót az Európai Bizottság részéről. Igen? Nem? Igen? Köszönöm szépen. Csak a civil társadalom szempontjával szeretném gazdagítani a szempontot, hiszen mi már elfogadtuk a civil társadalom támogatása szolgáló eszközt vagy facilitást, amely keletre és délre irányul, ezen felül pedig a fiatalok oktatására való támogatást is elfogadtuk. Tehát ezzel a szemponttal gazdagítani szeretném a vitát, a gondolkodást. Köszönöm szépen, köszönöm a záró észrevételeit, és ne felejtsük el, hogy melyek a módosítók benyújtásának határideje, október 14-e 12 óra, déli 12 óra és november 14-én szavazunk a szakbizottságban erről a az anyagról, hogyha még eh, valamit meg szeretnének jeleníteni szövegben, akkor ne felejtsék el. 18. napi rendi pont, az EHO által kezelt uniós humanitárius segély költségvetési ellenőrzése. Ez egy vélemény, amelyet eh, a Költségvetési Ellenőrző Bizottság számára készítünk. Én vagyok a szerzője ennek a véleménynek, és ezzel megadom ennen magamnak a szót. Très Alors, la commission du contrôle... Leteszem akkor a jelentéstevő kalapomat. A Költségvetési Ellenőrzési Bizottság számára készítünk véleményt, a titkárság a legfontosabb elemekről beszámolt. Először is a Költségvetési eh, Ellenőrzési Bizottság, a ECO, DG, illetve a humanitárius segélynyújtás eh, átfelegításáról alapvetően pozitív véleményt fogalmazott meg. 2009-ben a számvevőszék utalt a beszámolás és auditrendszer gyengeségeire az ENSZ eh, rendszerben, amely a DJ Eco egyik fő partnere a civil szervezetekkel folytatott együttműködés, amit a DGECO finanszíroz, Martin Ehrenhauser jelentése is rámutat, hogy szükséges a megfelelő szerződés, kötés és kockázatkezelési stratégia kidolgozása, az átláthatóság az a vállalkozókkal kapcsolatban, illetve a DJ eco pénzügyi partnerével, illetve a kedvezményezetekkel kapcsolatban, a humanitárius segélynyújtás költségvetésére vonatkozóan, és nagyobb realizmussal kellene az éves költségvetéshez viszonyulnunk, illetve szorosabb elszámolásra van szükség, főként a mostani válságos helyzetben. A bizottság üdvözli a, a DG Eco időben tett reakcióit, de úgy érezzük, hogy a koordinációs célokat nem sikerült elérni, ezen a téren nem vagyunk elég jók, a humanitárius költségvetés főként az év vége fele igen komoly problémákat okoz, amikor szinte kimerülnek a e, források. Üdvözöljük a humanitárius e, segényújtási eszköz növekedését és az Európai Bizottság által a több éves pénzügyi keretben javasolt e, növekményt 2014 és 20 évek 2020 év, között évekre az előző programozási időszakban 813 millió volt, ez több mint 900 millióra, 940 millióra emelkedik. Ez üdvözlendő, ugyanakkor meg kell, hogy egyezzünk, hogy a sürgős segítségnyújtás nagy főként ezen a téren növekedett, és nagyobb figyelmet kell szentelnünk a a nagyon nehéz a jelenlegi szabályok alapján átcsoportosítani a fel nem használt pénzeket. A, a DJ Eco eszközei megújultak a projektek végrehajtása terén, például a konzorciumok alkalmazása, illetve a különböző elektronikus eszközök használata torán. Ezek az újítások javít javítják az eljárás gyorságát. Ugyanakkor az uniós forrásokhoz való hozzáférést még könnyebbé kell tenni azon kis civil szervezetek számára, amelyek administratív kapacitás csak korlátozottan jelentenek. Partnereink minél színbe kellene, hogy legyenek, és az adott helyzethez kell igazítani az eszközünket a partner szervezeteket igen alapos átvilágításon kell hogy kiszűrjük, és a humanitárius segélynyújtás során, a pénzek felhasználása során a magáncégek által végzett ellenőrzések, pénzügyi ellenőrzések is segíthetik az átláthatóság biztosítását. Ennyit szerettem volna elmondani. Kis kíván hozzászólni? Csak egy kérdésem van, mondja Keller rosszony? A költségvetés ellenőrzéséért felelős szerv gyakran elmondta, hogy sokkal inkább flatrétekkel, egységes támogatási összegekkel kellene a támogatást ellátni, és nem egy állandó számítgatással. Nem tudom, hogy ez a szempont megjelenik a jelentésben, vagy ez egyáltalán nem releváns-e az ECO számára. Jó kérdés. Ön mit gondol erről? Je vais peut-être passer la parole à Monsieur Spiegeler de Spiegeler úr a DJ Eco nevében szeretne valamit hozzáfűzni az elhangzott kérdésekhez. Just first of all. Köszönöm elnök asszony, először is a jelentés tervezetre szeretnék gyorsan reagálni. Üdvözöljük ezt a jelentést, amelyet egy nagyon kiegyensúlyozott jelentésnek tartunk, amely elismeri a humanitárius segítség hatékonyságát és szükségességét a Költségvetési Ellenőrzési Bizottság elismeri a mi belső ellenőrzésünket, ez egy nagy elismerés számunkra, valamint a forrás alapú megközelítésünk működését. Több kérdés felmerült, amelyeket a továbbiakban érdemes megvizsgálni. Többek között a ENSZ szervezetek beszámolási és szervezeti kérdései, illetve a needs assessment, az igénye felmérés kérdése, az átláthatóság kérdése, valamint a költségvetési megerősítés strukturálási kérdése Ami a flat réteg, az egységes összegű támogatásokat illeti, erről a jelentéstervezet nem szól, és egyébként ez nem az EHO vizsgálati körébe tartozik. Persze vannak olyan költségtételek, amelyeknél a flat rate logikus és hasznos lehet, azonban a humanitárius segítség területén mindig konkrét, valós költségeket fedezünk a kiadásainkkel. Tehát nálunk a flat rate nem játszik szerepet. Ami pedig a támogat, az ajánlásokat illeti nagyra értékeljük ezeket, üdvözöljük ezeket. Két uh, feladat áll előttünk, a több éves pénzügyi keret kialakítása, illetve a partneri kapcsolatok áttekintése, és azt gondolom, hogy ez a jelentés, illetve az önök beszámolója fontos szerepet játszik majd ebben a feladatban. Köszönöm szépen. Mindenki úgy tűnik, hogy mindenki fáradni látszik, senki nem kér szót. Felhívom a figyelmüket, hogy e, módosult a módosítók benyújtásának ideje. 10, október 12-e 17 óra a megváltozott határidő. November 7 kerül sor a szavazásra. 19-es napi rendi pont. Egyéb kérdések? Nincsenek egyéb kérdések. Örömmel konstatálom. A következő ülésünk időpontja, amelyre Brüsszelben kerül sor, november 7-e lesz, 13, 15 órától 18 óra 30-ig. Ma délután folytatjuk az ülésünket a DEV és a DROA szakbizottságok interparlamentáris ülésével folytatjuk. A nemzeti parlamentek képviselővel együtt az emberi jogok megjelenése a fejlesztés politikában. Köszönöm, hogy minél előre is, hogy minél többen részt veszünk ezen az ülésen. Nagyon fontos, hogy minél nagyobb számban képviseltessük magunkat, mert a Nemzeti Parlamentből érkezők elzarándokolnak eh, ide Brüsszelbe azért, hogy velünk találkozzanak és eszmét cseréljenek, ami nem lehetséges, ha mi nem vagyunk itt. Mindenkinek jó étvágyat kívánok, Bergman urat pedig üdvözlöm, sajnos már lemaradt. Délután háromkor jöjjön vissza, akkor folytatjuk.